róla szavazni. 11.30-kor. Hölgyeim és uraim, a következő napi rendi pontunk Popola Santos képviselő jelentés a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték a 73 per 2009-es AK rendelet szerinti rögzítése. Az első felszólalónk Kopula Szántos lesz. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! De erőfeszítésünk ellenére, és Csolos biztos úr erőfeszítése dacára, hogy jó legyen az agrárköltségvetés. Úgy tűnik, hogy a 2014 és 2020-as időszakra csökkentett költségvetéssel kell számolnunk a mezőgazdaságra nézve, hiszen alkalmazni kell a pénzügyi fegyelmi mechanizmust. A bizottság a számításának alapjául a februári tárgyalási pozíciót veszi alapul, és ezzel meglepett bennünket, hiszen ezt a költségvetést egyszerűen csak elfogadta, amit a tanács kezdeményezett. Dacára annak, hogy már régóta életben van a Lisszaboni szerződés. A parlament ezt nem tudja ilyen egyszerűen elfogadni, és erős kritikával is illeti ezt a fellépést. Van egy tárgyalási mandátumunk, amelyet nagy többséggel fogadtak el a kollégák, amikor is a közvetlen kifizetésekre vonatkozó tárgyalások mandátumáról van szó. És ebben a pénzügyi kontextusban azt gondolom, hogy ez mindenképpen visszalépés. Persze azért támogatjuk a bizottságot, amikor ezt a pénzügyi fegyelmi mechanizmust érvényesíteni kívánja az olyan gazdákkal szemben, akik egyébként a gazdáknak a 80%-át teszik ki, és ők az összes kifizetési volumennek csak a 15%-át kapják. Ha nincs, ha nincs elegendő pénz, nyilván akkor észszerű egy ilyen fellépés, és én bízom benne, hogy a kollégák támogatni tudják majd a jelentést. Köszönöm szépen, most pedig megkérjük Csolos biztos urat, hogy tegye meg az észrevételeit. Le président monsieur le rapporteur. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Ez a javaslat, egy olyan javaslat a pénzügyi fegyelemmel kapcsolatosan, amelyet a bizottság készített, mégpedig azért, mert számításokat végeztünk a 2014-es évnek a a keretében. És ennek alapján a piaci intézkedésekről kiderült, hogy a kellő finanszírozási forrás nem áll majd rendelkezésre a jelenlegi feltételek között. Éppen ezért az Európai Bizottság figyelembe vette azokat az allokációkat, költségvetési allokációkat, amelyről az Európai Tanács döntött, és ugye itt erre utalok, és nem arra a javaslata, amelyet eredetileg az Európai Bizottság fogalmazott meg. Miért jártunk így el? Azért, mert pragmatista módon közelítettük meg a kérdést. Természetesen kiindulhattunk volna abból is, amit az Európai Bizottság javasol, de hát addig, ameddig a több éves pénzügyi keretet nem szavazza meg az Európai Parlament, addig erre igazándiból nincs lehetőség, mert arra gondoltunk, hogy azt kell tennünk, hogy figyelembe vegyük az állam és kormányfőknek az ülésén elhatározókat. pedig ennek alapján azt látjuk, hogy ők arról döntöttek, hogy erőteljesen csökkenjen a bizottság által korábban javasolt összeg. Pragmatista módú ez a megközelítés a részünkről, mert hogy úgy gondoltuk, hogy ezzel jelzést adunk a gazdáknak, és közelítjük őket a valósághoz. Márpedig a tanács az egyik társ döntő a folyamatban, az egyik társ jogalkotó, de természetesen mindezen számok csak akkor lehetnek véglegesek, hogyha jóvá hagyásra kerül a többéves pénzügyi keret. Márpedig a költségvetési fegyelemre szükség van, javaslatával. E tekintetben a bizottságnak kötelezettsége, hogy javaslatot tegyen közzé, azért, hogy a gazdák felkészülhessenek a 2014-es évre ezzel együtt továbbra is lehetőség van és lesz arra, hogy a költségvetési forrásokat, a előirányzatokat majd módosítsuk, ahogy ezt a bizottság már korábban is jelezte. De mindenképpen arra van szükség, hogy az Európai Parlament és a tanács meg tudjon végérvényesen állapodni a számokban. Mint tudják, minden évben, ősszel a költségvetési módosításokra sor kerül, és ennek a keretében, a költségvetési módosítási indítványnak a keretében lehetőség van arra, hogy a tanács megállapodjon az Európai Parlamenttel a költségvetési tervről, a több évesről, és ha ez megtörténik, akkor a bizottságnak a hatáskörébe áll, hogy ennek a hatását érvényesítse a jövő évi költségvetésre, és így járjon el. Minden esetre most úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk a jelenlegi valósághoz a leginkább közelíteni, feltéve persze azt, hogy e, az adott paraméterek nem változnak ex ante, tehát előzetesen ö, történnek ezek a számítások, és azok a gazdák, akik 5000 eurós küszöbértéket érnek el, azoknál érvényesülne ez a csökkentés az 5000 feletti összegeknél. Miért van ez így? Azért, mert itt a közvetlen támogatásokat e, céloztuk meg egyrészt, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy így a számítások könnyebbek lesznek. Már eddig is léteztek modulációk azon kifizetések esetében, amelyek 5000 euró felettiek, és ezeknél úgy gondoltuk, hogy itt a könnyítés, ez, a csökkentés, ez lehetséges, az 5000 feletti kifizetéseknél, az 5000 alattiaknál úgy gondoltuk, hogy ez nem kívánatos. Máskülönben ez még összhangban is van azzal a kap reformmal, az közös agrárpolitikai reformmal, amelyre javaslatot tett az Európai Bizottság, így módon próbál megpróbáljuk védelmezni a kis gazdákat. Ezek tehát azok az elemek, amelyeket fontosnak tartottunk elmondani az Európai Parlamentnek. Ez magyarázza, hogy hogyan érvényesítjük a költségvetési fegyelmet, és hogyan kívánunk közelíteni a valós adatokhoz, számokhoz és körülményekhez, így módon is jelezvén a jövőt a gazdáknak. De ismétlen még egyszer, többedik alkalommal mindez csak akkor lesz végérvényes, hogyha a költségvetés jelenlegi tárgyalási menetére int a tanács, illetve a parlament. Amennyiben viszont változások történnek, akkor nem így lesz ez, ezen kívül még megemlítem azt is, hogy az európai rendelkezések lehetővé tesznek egyéb eljárásokat is. Köszönöm, most pedig egy percben Lavia képviselő kap szót a Költségvetési Szakbizottság részéről. Elnök úr, biztos úr. A öm, Költségvetési Szakbizottság nevében öm, felelek ezért a dossziéért, és öm, az új több éves pénzügyi terve elfogadására várunk, hiszen csak így tudjuk szabályozni ezt a részkérdést, és csak ez alapján tudjuk a 2014-2020-ig terjedő időszak keretszámait megismerni. Mint hogy ezeket a számokat nem ismerjük, nem tudjuk, hogy a közvetett, közvetlen kifizetések kiigazítására 2013-as évre illetve a következő évekre milyen módon szükség lesz szükség. A javaslat lényege az, hogy az összeget ki lehessen igazítani. A 2014-es költségvetés elfogadási eljárásában a Költségvetési Szakbizottság kitért erre a kérdésre hogyha nincsen, nem jön létre a keret, pénzügyi kerettervről szóló megállapodás, a pénzügyi fegyelmet sem lehet biztosítani, hiszen így a 2013-os plusz 2%-os költségvetés irányelv működik majd. Köszönöm szépen, két percben jár képviselő kap szót. Biztos úr, azaz, hogy elnök úr, köszönöm szépen, és biztos úr, köszönöm <clears throat> szót. Az európai gazdálkodók számára a jövő évben a bizottság csökkenteni akarja ki a közvetlen kifizetések számát. Persze küzdünk a költségvetési keretszámok megerősítéséért, de ettől függetlenül egy olyan mechanizmust kell kialakítanunk, amely arra készül föl, hogy mi történik, hogyha nem sikerül a költségvetést kialakítani. A közös piaci szervezésben is egy ilyen előkészületet folytatunk le. Ezért értem ezt a mai vitát. Bármennyire is nehéz a pénzügyi, bármennyire is érthető pénzügyi fegyelemről szóló szándék, de a mechanizmus továbbra is érthetetlen. Szakpolitikusként határozom meg magamat, ez azt jelenti, hogy szakmailag akarom értékelni a döntéseimet. A biztos javaslata arra terjed ki, hogy az 5000 euróig eh, való kifizetéseket ne kurtítsuk meg. Logikusnak tűnik ez, azonban ez úgy tűnik, ez olyan eredményre jut, hogy hatalmas eredménytelen egyensúlytalanság jön létre az egyes tagállamokban a visszafizetések tekintetében. Érthetetlen számomra, hogy egyes országok a cégek eh, struktúrája tekintetében ne vegyenek részt a finanszírozásban, mondjuk Franciaország. Négyszer annyit kell, hogy fizessen, mint Lengyelország. Hogyan magyarázzuk meg ezt a francia gazdáknak? Felre ez. És azt hiszem, hogy ez a szabályozás tovább feszíti majd a viszonyt Brüsszel és a tagállamok között, illetve mi hogyan ösztönözzük a gazdálkodókat arra, hogy takarékosan bánjanak a költségvetési eszközökkel, hogyha aránytalanul alacsony módon kell, hogy kivegyek a részüket ebben. Ilyen módon ellentmondásos az Agri Szakbizottság jelentése. Hogyha brüsszeli költségvetésnek pénzre van szüksége, akkor lineárisan kellene csökkenteni. A kollégákat Emlékeztetem arra, hogy a tárgyalási mandátumban az új támogatási időszakra is megkaptuk a mandátumot a lineáris csökkentésre. Hogyha valamilyen más eljárásról akarnának dönteni, ez nem felel meg, ez én elképzelésemnek a koherens szakpolitikáról. Éppen ezért ragaszkodom ahhoz, hogy minden tagállamban lineárisan és egyformán csökkentsék a támogatást, ha erre szükség van. Ez pedig azt jelenteni, hogy minden országban csökkennének a csökkenések, tehát kisebb mértékben csökkennének a támogatások. Hogyha figyelembe veszik, hogy az új támogatási időszakban az európai piaci szervezés eh, további kiadásokat jelent, és a pénzügyi fegyelem mechanizmusának éppen ezért nagyon nagy jelentősége van. Éppen ezért helyes van, hogyha minden állam egy, egy módon venné ki a részét a csökkentésekből. Köszönöm szépen, De Castro úr, egy percben. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! europeo del 7-8 februári. Si tratta di un accordo politico. A február 7 és 8-ai tanács, Európa tanácsi ülésnek a konklúzióiból indul ki a bizottsági javaslat, és ez teljesen elfogadhatatlan ugyanakkor az, hogy ne vegyék figyelembe a demokratikus legitimitációval rendelkező intézményüknek a véleményét e tekintetben maximális ö, mértékben figyelembe kell venni az álláspontunkat a 2014-es kifizetések tekintetében. A plenáris a témában pedig már határozott a kifizetésekről rendelkezett, ezt maximálisan figyelembe kellene venni nem szabad, hogy valamennyi gazdát ugyan olyan módon büntessék, így szólt a biztos, figyelembe kell venni a méreteit a gazdaságoknak. Úgy vélem, hogy ez nem méltányos. Egyesek 5000 erőnyi támogatást kaptak, mások nem. Azt hiszem, őket külön bánáskodban kellene részesíteni. Reimers asszony, két percben. Biztos úr, elnök úr, kedves kollégák! A több éves pénzügyi keret még nem dőlt el, nem sikerült az európai polgárok tiszteletét kivívnunk, pedig megérdemelnék, hiszen mi képviseljük őket. Becsült adatok alapján kell döntést hoznunk a többéves pénzügyi keretről, és ezek azt követelik meg, hogy életbe lépjen a pénzügyi fegyelmi mechanizmus, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy csökkentjük a közvetlen kifizetéseket. Amennyiben ezt az utat járjuk, akkor mindenkire egyenlően kellene elosztani a terheket, és ennek csak akkor van értelme, hogyha valóban lineáris megközelítést alkalmazunk. Minden tagállamot ugyanolyan százalékkal terhelünk, hiszen a fegyelem azt is jelenti, hogy mindenkinek ö, igyekeznie kell a pénzzel ugyanúgy gazdálkodni, fegyelmezetten ö, gazdálkodni, ezért ugyanúgy kell mindenkit ugyanolyan szigorúan kezelni. Nem lehet fekete-fehetén-fehéren gondolkodni Európán, Európában és döntést hozni arról, hogy a kis vagy a nagy struktúrában működő gazdaságok a jobbak. Ez nagyon veszélyes paradigma lenne itt Európában. Mindannyian közösen kellene dolgoznunk azon, hogy közösen jussunk el a célra, ez pedig azt jelenti, hogy ugyanúgy osszuk el egyenletesen a terheket. Ide tartozik a lineáris megközelítés is, tehát ne vegyük ki az 5000 euróig terjedő kifizetést kapó vállalatokat, de őszintén is kell, hogy legyünk, és hosszú távon megmondani, hogy nem lesz ennyi közvetlen kifizetés, hiszen nincs rá pénz. Úgyhogy nem érdemes hiteketni a kicsiket, a kis vállalkozásokat, azzal, hogy minden marad a régiben, és majd a nagyok elviszik a balhét, hogy úgy mondjam. Ez nagyon rossz hangulatot teremt a gazdák között, és mint ahogyan mondtam, ezt az állandó feketén, fehéren gondolkodást fogja csak előmozdítani, ami egyáltalán kedvez az Európai Uniónak és annak szellemének. Köszönöm. Nikolzon a következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni Kapola Santos eh, kollégának, hogy a eh, e jelentés ügyét előbbre vitte. Én azt hittem, hogy elég dolga volt már így is, hogy még eh, ez, ezen a jelentéssel is foglalkozom, hiszen a kapreformjával foglalkozott, eh, de az európai kontextusban a kapreform kapcsán nagyon nagy eh, feladatok hárulnak ránk. A pénzügyi figyelmet alkalmazni kell, ugyanakkor a pénzügyi keret sarokszámait még ismerni kell. A küszöb a küszöb negatív kihatással lesz eh, sok tagállam gazdálkodójára az Európai Unióban. Az 5000 eurós küszöb a gazdák alap alapján, küszöb alapján a pénzügyi fegyelm alól 80%-át kivonnák a gazdálkodóknak. Én nem tudom, hogy önök hogy vannak, de én nagyon nehezen magyaráznám meg a választókerületemben élő gazdálkodóknak, hogy nekik kell az egész Európai Unió gazdálkodói többletét kitermelniük. Ez érthetetlen volna a számukra. Támogatnunk kell egy olyan intézkedést, amely, azaz, hogy ne támogassunk egy olyan intézkedést, amely ilyen hatalmas egyenlőtlenségekhez vezet a különböző tagállamok gazdálkodói között, és amely semmiképp tönkre teszi az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvét. A parlament a pénzügyi fegyelmi küszöböt megfoga, megszavazta, és a tárgyaló mandátumot a parlamenti tárgyaló küldöttség arra kapta meg, hogy ezt a ö, csökkentést egyenlően kell elosztani a tagállamok között. Ez, így kell önnek eljárnie, biztos úr, mert ez a javaslat teljes egészében elfogadhatatlan. Köszönöm, most pedig Omar Zsikér képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, meglep engem ez a rendelet, amennyiben a tengeren túli és általános helyzetű régiókban is érvényesülne, már pedig ott sajátos szabályok érvényesülnek egyéb vonatkozásban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy kifogásolható az, hogy egy olyan válság alap megteremtését kell, hogy a tengeren túli megyék megfinanszírozzák, megfinanszírozzák amelynek a kedvezményezetei soha sem lehetnek ezek a szigetek, ezek a régiók, és ez úgy vélem továbbá ellentétes azzal a kötelezettségvállalással, amelyet 2013-ban, illetve három utánra vállaltunk. Tudom, hogy ön nagyon felelősen jár el, biztos úr, és e tekintetben hagyj jelezem, hogy 40 kollégával a 12-es módosítóval kapcsolatosan megfogalmaztuk azt, hogy az ultraperiférikus régiókban és a szigeteken ne alkalmazzák ezt a rendeletet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 privilegizált helyzetben vannak bizonyos tagállamok, de a kis és a nagyobb vállalkozások magukra vagynak hadnak. Mi a baj a azzal, hogyha ugyanolyan támogatást kapnak a lengyel és a francia gazdák. Egyszerűen nem tudjuk nekik elmagyarázni és ezt talán már akkor el kellett mondani, amikor a lengyelek csatlakoztak az Unióhoz, illetve a bolgároknak, amikor ők csatlakoztak. Nem lehet kettős mércét alkalmazni, közben állandóan az egységben sokféleségről egy, beszélünk, hogy ebben erős az Európai Unió, de hogy egyenlőbbek legyenek bizonyos gazdák másoknál, ez elfogadhatatlan. Dorfman úr. Biztos úr, kedves kollégák! Hát alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy erről a témáról egyáltalán eszmét cserélünk, hiszen az elmúlt időszakban, a tervezés időszakában a gazdáknak nem tudtuk biztosítani azt, hogy betartjuk az ígéreteinket. Azaz, hogy a jogbiztonság a hét éven keresztül tartani fogja magát a 7 éves programozási időszakon keresztül. De mint ahogyan mindig, biztos úr, ön most beszámolt arról, hogy hogyan kellene lefolytatni ezt a ö, kifizetési csökkentést, és hogy ez milyen hatással lesz majd a vállalkozásokra. Nem óriási összegekről van szó, hiszen az Európai Unió átlagában 10-15 euróról beszélünk hektáronként. Én azt gondolom, hogy ez egy észszerű megközelítés, hiszen hogyha a kis gazdaságok túl akarják élni ezt a mostani időszakot, akkor nekünk is egy üzenetet kell küldenünk, és hát ahogyan mondtam, ez egy észszerű és a jó irányba mutató üzenet. Persze a tagállamok közötti megosztás tekintetében ez sok kérdést vett föl, és egyetértek az előlem, előttem szólóval, amikor arról beszélt, hogy először rögzíteni kellett volna az egyes összegeket a tagállamokra nézve, és utána eszközölni a csökkentést. Összességében mégis azt gondolom, hogy ez egy helyes javaslat a bizottság részéről, és a kicsiket, a vállalkozásokat nem kellene még egyszer falhoz állítani, úgyhogy én mindenképpen támogatni fogom. Köszönöm. Következő felszólalunk, García Perez asszony, egy percben. Presidente, komisario, el Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, februárban a spanyol mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy a pénzügyi keret nagyon pozitív lesz, mert hogy semmiféle megnyírbálása nem lesz a közös agrárpolitikának, ez tehát nem veszélyezteti Spanyolországot. Aztán egy hónappal később a pénzügyi fegyelemről kap egy javaslattal állt elő a bizottság, ebben pedig egy 5%-ás csökkentése történne a gazdák által átvehető közvetlen támogatásoknak. Ennek a hatása radikális volt, a szocialista delegáció elvetette ezt a javaslatot, nem tudjuk elfogadni ezt a hatalmas megnyírbálást, amelyet a bizottság javasol. Itt született a tanácsnak egy álláspontja, és ennek kapcsán minden politikában megnyírbálások történnek, de az Európai Parlamentnek e nem mondott véleményt. Köszönöm, Holland asszony. Köszönöm, elnök, az, elnök úr. A, az a cél, hogy a fizetési kötelezettségeket minden évben figyelembe vegyük és betartsuk. Ugyanakkor most a bizottság egy további lépést tesz, és a kap költségvetésével akarja csökkenteni a közvetlen kifizetések 5%-os eh, csökkentése, legalábbis az 5000 eurónál nagyobb támogatás eh, ból több mint másfél milliárdot lehet megtakarítani. Ez egy majdnem kétszer a körösszeg, mint amit a bizottság eredetileg meg akar takarítani. Voltak éppen úgy látom, hogy minden költségvetési sorból meg akarnak takarítani valamit, de most pedig a bizottság egy lépéssel tovább ment. Kérem tehát a jelentéstevőt és a biztost, hogy a 0,7%-os küszöbre, <clears throat> küszöböt alkalmazza, és csak az 5000 eurónál nagyobb támogatásokra alkalmaz, aki nem ellenzem a pénzügyi fegyelmet, de eznek szellemében kell eljárni. Köszönöm szépen, Fajmon képviselő. Köszönöm szépen podporuji návrh komise na uplatnění selektivních srážek z přímých plateb pro zemědělce. Köszönöm szépen. A 2013-as kifizetések szelektív csökkentése egy sor problémát vet föl. Az egyik kérdés az, hogy az ilyen pénzügyi fegyelmi intézkedésekre szükség van-e jelenleg, figyelembe véve, hogy hiányzik 2014-2020-as időszakra a több éves pénzügyi terv. És ilyen módon nincs a szükség a csökkentésre sem, az 5%-os csökkentésre sem a közvetlen kifizetések tekintetében. Ezért támogatom a jelentéstevő az a javaslatát, hogy 1%-ban maximáljuk a csökkentést, és így fogok szabadni, szavazni holnap, de a legnagyobb problémát a szelektív megközelítés alkalmazza. A bizottság az 5000 eurós küszöböt alkalmazza, azaz tehát a kisgazdálkodóknak nem kell majd meghúzniuk a nadrágszíjat, csak a közép és a nagy gazdaságokat érinti ez, ezzel nem értek egyet. Egyáltalán nem. Mindenkire egyformán ki kell terjeszteni a csökkentést, és hogy ez nem történik meg, akkor tisztességtelen versenyelőnybe juttatjuk a kis gazdaságokat a Csehköztársaságban, amelynek képviselője vagyok, ez elfogadhatatlan volna. Nem akarjuk az állatok gazdaságának szenárióját, ahol vannak az egyenlők, és vannak a még egyenlőbbek. Köszönöm. Két percben uh, Mátó képviselő. Elnök úr, biztos úr, mint ahogy a kollégáim, én is megfogalmaznám azt, hogy az périfikus régiókat ki kell vonni a költségvetési fegyelem e béli végrehajtásából, ahogy ez szerepel ebben a tervezetben. Figyelembe kell vennünk a modulációt a kap esetében, és lássuk át azt is, hogy itten 4,98 százados csökkentésre tett javaslatot a bizottság. Ez hatalmas nehézséget okoz az érintett régióknak, különösen azon régiókban sújtja ez a gazdákat, ahol eleve a kapból való részesedés alacsony. Az Európai Parlament arra törekvett, hogy az ultraperifikus régiók nagyobb támogatásban részesüljenek, mint tudjuk, ezek nem részesülnek kellő támogatásban, ö, egyéb vonatkozásban sem is. Franciaország, Spanyolország évek óta kiegészíti a forrásokat, a kap forrásait saját nemzeti hozzájárulással fejeli meg nem legendő, tehát önmagában a közös agrárpolitikából származó juttatás ezen régiókban a gazdasági válságra gondoljunk, hogyan érvényesül az ezen régiókban, több mint 50 százalékos mértékű, akárcsak több alkalommal, Ezúttal is javasoljuk azt, hogy a 349-es cikket vegyük itt jogalapul azért, hogy az Európai Parlament és az intézmények szolidárisan tudjanak fellépni ezen régióknak a javára, és ennek a keretében tudjuk megadni azt a különös támogatást, amelyet lehetőséget ad nekik. André úr, egy percben. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani kollégánknak, Luis Manuel Tapulás Santosak, és külön kiemelem azt a munkát, amelyet, és azt a minőségi munkát, amelyet végzett. Észlelem azt, hogy milyen tevékenységet végez biztos úr. Tudjuk azt is, hogy a Lisszaboni szerződés óta az Európai Parlament társ jogalkató. Ezt érvényesítenünk kell. Nagyon megdöbbentő az, hogy a parlament és a tanács között még mindig nincs megállapodás a többéves pénzügyi keret kapcsán, de mégis már most azt igénylik tőlünk, hogy rögzítjük a közvetlen kifizetéseknek az alakulását a 2014-es évben kifizetendő, de 2013-ra vonatkozó támogatások vonatkozásában. Ez így nem elfogadható. Ezen felül emeljük ki az utapérifikus régióknak a sajátosságait. A sajátosságaikat már elismerték az alapszerződések, ezt figyelembe kell venni a további lépéseinkben is, most és a későbbiekben is, úgy kell fellépnünk, hogy ne csökkenjen semmilyen mértékben ezen érzékeny régióknak a támogatása. Köszönjük szépen, megkezdjük a Eye felszólalókat. Elis képviselő kapszót elsőként. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr. Úgy gondolom, hogy a kollégáknak igaza van, amikor a kis és közepes méretű gazdaságok kivétele ellen szólalnak fel, de ne felejtsük el azért azt sem, kedves kollégák, hogy pont ezek a kisméretű gazdaságok nem azok, amelyek a költségvetésnek az oroszlán részéből részesülnek. Éppen ebbe, ezekben a kisméretű gazdaságokban nagyon sok munkavállalót lehet foglalkoztatni, és azért erről nem, nem szabad elfeledkezni sokszor ugye messze eső periférián de eh, elhelyezkedő gazdaságokról van szó, és ők még inkább eh, konfrontálódnak a problémákkal. Úgyhogy amikor majd szavazunk, erről erre is gondoljunk. Kali úr következik. Hölgyeim és uraim, először is szeretném a biztos úrnak mondani, hogy bízom abban, hogy ő és az ír elnökség megoldást fog tudni találni a közös agrárpolitika tárgyában a következő pár hétben, azaz az elnökség végéig. Hiszen, hogyha nagy lépést tehetünk előre, és ha sikerül eh, ezt jogalkotásra vinni, akkor jól teljesítettük, jól végeztük a munkánkat. Ami a mai problémát illeti, ma este tárgyalt problémát illeti, nos hát eh, senki számára nem kedves ez a mostani helyzet. Azonban szükség van a kiigazításra, mégpedig minél hamarabb. Úgyhogy erre fel kell készülnünk, és azért maradjunk realisták. És amennyiben tényleg realisták vagyunk, akkor szükség lesz a változtatásra, a kiigazításra, mind a mellett, hogy eh, kivesszük a kis és közepes eh, vállalkozásokat, hiszen nekik szükségük van a támogatásra. Köszönöm szépen, most pedig Csolos biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A hozzászólásomban alkalmam lehet, hogy visszatérek az elhangzottakra, és néhány pontosítással is éljek. Andi úr, ez a javaslat nem úgy született, hogy a parlamentnek a véleményre fittyet hánytok volna. Nem, elővigyázatosságból léptünk fel. Ha az Európai Parlament a tárgyalásoknak a során a tanácssal való egyeztetésekben képes lesz arra, hogy növelje az agrárforrásokat, a kapnak a forrásait, akkor nem lesz szükség ennek az intézkedésnek a foganosítására. De azok az adatok, azok a számítások, amelyek jelenleg az asztalokon találhatóak, azok ö, abból indulnak ki, hogy milyen számok fogalmazottak meg a tanácsban. Na most úgy gondoltuk, hogy jó lenne elkerülni azt, hogy most csak egy kicsit csökkentsük, és a későbbiek során néhány hónap elteltével majd egy hatalmas csökkentést hajtsunk végre, egy elkerülendő mozzanat lett volna, egy felkerülendő fejlemény lett volna, éppen ezért jártunk így el, ahogy azt olvashatják a javaslatunkban. Ezt fogalmaztam meg különben másút is, és jeleztem az előbbiekben, hogy a módosító indítványal, a Letter of Amendel majd lehetőség lesz arra, hogy adott esetben esetben a csökkentés kisebb legyen, mint ahogy ezt elterveztük a közvetlen kifizetéseknél. Ez lett volna az első dolog. A második dolog pedig a következő, az, hogy ő, ugye úgy hajtjuk végre a, úgy hajtjuk végre a csökkentéseket, hogy elveszünk más gazdáktól pénzeket. Jelzem azt, hogy létezik, illetve létezni fog egy olyan válságalap, amely a kapnak a részét képezi, és amely továbbra is és minden körülmények között megmarad a gazdáknak a felhasználásában, amennyire szükség lesz rá, és nem kerül át majd más érintetteknek a felhasználására. Két évvel ezelőtt előtt emlékeztetnék arra, amikor a gyümölcsök és a zöldségek kapcsán válság alakult ki, akkor a válság alapból tudtuk megsegíteni Spanyolországot és más érintett országokat. Ez a tartalékpénz az erre irányul, nem vész el. A válság alap, a válság tartalék, ha nem kerül felhasználásra, akkor 2004-ből átkerül egy következő évre, visszakerül pontosabban a gazdáknak a zsebébe, tehát minden, mindössze tartalék képzésről van szó, amely mindenképpen a gazdálkodókat kell, hogy szolgálja. Ami az 5000 eurós érték küszöböt illeti. Nikolson úr, igaza van önnek, 80%-a a gazdáknak mentesül a csökkentésből, de emlékeztetnék arra, hogy ezen 80% a gazdáknak csak 20%-ban részesül a közvetlen kifizetésekből. Így módon arra koncentráltunk, hogy kellő módon járjunk el, és ez a 20%-os mérték azt hiszem nagyon fontos, amikor a teher megoszlásáról beszélünk. Tehát valóban a gazdáknak egy kisebb része, kisebb rész aránya fogja magán viselni, a vállán viselni ezt a terhet, de ugyanakkor ég részesülnek a nagyobb támogatás összeg, végösszegből. Tehát úgy gondoltuk, hogy ez így méltányosabb, és ugyanakkor egyszerűsíti az eljárást, ez az 5000, 5000 eurós értékű az eljárást is, hát az adminisztratív, a közigazgatási, az igazgatási eljárás is így módon hatékonyabb lehet. Ami pedig az utak periférikus régiókat illeti, illetve az egyéb instrumentumokat, a pozei instrumentumokat, azt tudom mondani, hogy a bizottság feladata az, hogy érvényesítse a jelenlegi jogszabályokat. A pozei rendelkezések például az ultraperiférikus régiók esetében nem érvényesülnek. A, a bizottságnak nem volt igazán választása, mert hogy feladata az, hogy a jogszabályokat betartsa. Ennek fényében fogalmaztuk meg a jogalkotási javaslatot, és tartottuk fontosnak módosítani a rendeletet. A rendelet máskülönben azt is megfogalmazza, hogy az együttdöntés, a kodecíziónak kell érvényesülni, ez a rendelet keretében is június 30 ára döntésre kell jutni a parlamentnek és a tanácsnak, amennyiben ez nem történne meg, akkor a jelenlegi pénzügyi rendelet érvényesülne a továbbiakban is, és a bizottságnak pedig az lenne a feladata, hogy egy újabb javaslattal álljon majd elő. Ezek azok a magyarázat elemek, amelyek azt hiszem, hogy világosabbá tehetik a dolgokat. Remélem ezt sikerült is már, ezt a világosságot meghoznom, de állok továbbra is a rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr a magyarázatát. Utolsó felszólalóként megadom Kapolas Santos képviselőnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Utalnom kell arra, hogy a biztos valóban mindig kitűnően működött együtt a parlamenttel. Köszönjük ezt. Köszönjük azt, hogy mindig kész és hajlandó volt arra, hogy velünk együtt működjön. De ami ezt a folyamatot illeti, nem csak a pragmatizmusra van szükség, hanem figyelembe kell venni az egyes intézmények közötti hatalom megosztást. Éppen ezért fenntartom, hogy itt más eljárásra van szükség. Mondtam is már. Köszönöm a kollégáknak, akik felszólaltak, hiszen ez megerősíti, hogy a parlament álláspontja más, mint a bizottságé. Függetlenül is ugyanis a felszólalások tartalmától kiderült a felszólalásokból, hogy saját mandátummal rendelkezünk, és természetesen megvédjük a gazdálkodók érdekét, különösen pedig a kis gazdálkodók érdekét. Köszönöm. Köszönöm szépen, lezárom a vitát, és holnap 11 óra 30-kor szavazunk. Hölgyeim és uraim, a holnapi ülés június 12-én 8